Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! Üdvözöljük a parlament kezdeményezését, Amin Meki Medáni ügyével kapcsolatban. Őt letartóztatták, ahogy ez többször is elhangzott a vitában, 2014. december 6-án és azóta pedig magán zárkában tartják. A szudánkol, szudánkol megszerkesztése miatt tartóztatták le. A, civil társadalom, a szudáni civil társadalom képviselőjéről van szó, és az legfőbb ellenzéki pártokat is összefogja ez a civil szervezet. Amin Meki Medáni, olyan ember, akinek nagyon komoly erkölcsi tartása van, és központi alakja a civil társadalomnak, kiáll az emberi jogokért Szudánban és a nemzetközi porondon is. Díjazták is már ebbéli erőfeszítéséért, kapott egy emberi jogi díjat. Arra kérjük a szüdáni hatóságot, hogy azonnal bocsássa szabadon őt is, és, és más politikai foglyokat is, fogvatartottak is. is. Egyébként meg te, letartjuk a kapcsolatot a családtagjaival, és mindent megteszünk azért, hogy mi hamarabb szabadon lehessen ejteni. A szudáni alkotmányt sem tartja tiszteletben a szudáni kormány, és látható egyértelműen, hogy a szólás szabadságot korlátozzák, illetve nagyon fontosnak tartom azt, hogy a nemzeti párbeszéd létrejöjjön, megvalósuljon. Elvileg ezt 2014 első hónapjában be is jelentette a kormány, de aztán nem történt semmi ezzel kapcsolatban hogyha meg, hogyha, szabad, hogyha tisztában tartanák, vagy tiszteletben tartanák a vélemény kifejezés szabadságát, akkor mindez nem történhetett volna meg, nem börtönözték volna be ezeket az ellenzéki vezetőket, illetve emberi, jog, emberi jogi aktivistákat. Szudánban az emberi jogok helyzete továbbra is aggodalomra ad okot. Sokszor az, e, az politikai aktivistákat, illetve az emberi jogi aktivistákat, újságírókat üldözik, megfélemlítik őket, és politikai nyomásnak vannak kitéve. Darfurban, déli részeken nagyon sok még mindig a konfliktus, és nagyon sok szenvedést okoz ez az embereknek. Beszélhetünk különböző tömeges erőszakról, a nők és a gyermekek elleni erőszakról, a légi bombázásokról, és sajnálatos módon nem üldözik ezeknek a, ez eseteknek, ezeknek a bűncselekményeknek az elkövetés, elkövetőit. Nagyon fontosnak tartom az, hogy az Afrikai Unió által elkezdett párbeszéd folytatódjon, sajnálatos módon ezeket fölfüggesztették a múlt héten továbbra is nagyon odafigyelünk arra, hogy megvalósul-e a béke, megvalósul-e az erőszakmentesség, illetve a párbeszéd. Az összes szudáni félel felveszünk a kapcsolatot. Elnök úr, az olasz elnökség nevében önnek és az összes képviselőnek kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánok. Köszönöm. Köszönöm szépen, Della Vedova úr. Megköszönjük hogy az olasz elnökség ilyen elkötelezetten elnökölte az Európai Unió tanácsát. Köszönöm szépen.